Pan przewodniczący! Az elnök. Hello. Hello. E, wznawiam posiedzenie e, witam wśród nas megnyitom a délutáni ülést és üdvözlöm az európai bizottság elnökét, José Manuel Barroso urat körünkben. Mielőtt azonban a kérdések óráját megkezdenénk, szeretném önöket tájékoztatni afelől, hogy a tegnap ülés jegyzőkönyve már rendelkezésre áll. Van-e megjegyzés ellenvetése a tegnapi jegyzőkönyve kapcsolatban? Ha nincs, akkor azokat elfogadottnak tekintjük. Ezzel a napi rendi pontunkhoz érkeztünk ez a kérdések, szubeli kérdések órája, melynek címzetje a bizottság elnöke, Barózó úr. Üdvözöljük Önneket az Európai Parlamentben. Kezdjük az első szakasszal. A politikai frakciók elnökei és más a frakciókban kijelölt személyek kérdései alkotják ezt a szakaszt. Egy percet kap a kérdező is, egy percet a válasz, és aztán 30 másodperces követő kérdése lehet 30 másodperces választ adni. A néppárt frakciója kezdi. Wortmann Kólasszony el szó. Köszönöm szépen. A 2020-as elvárások az Európai Unióban nagyon magasak, de 2020-ra az emberek munkákat várnak, illetve azt, hogy a szociális piacgazdaság nagyon versenyképes legyen. Egyértelmű javaslatokra van szükség.